Possiamo dare inizio? Kezdhetünk? Nagyon gyorsan akarunk haladni. Allora faremo una piccola modifica dell'ordine dei voti per... Egy kis napirend változtatást hajtunk végre azért, hogy megszavazhassuk a jelentést, de még a végleges szavazásra nem kerül sor. Tízes kontrollszavazunk, tanácsi rendelet 1698-2005-ös a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségekkel fenyegetett bizonyos tagállamok esetében a pénzügyi irányításra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosítása. Most pedig Egyébként ezt nem olyan régen hallottuk, a tanácsal megállapodás született ezzel kapcsolatosan, így ezt a vidékfejlesztése kapcsolatos jelentést elfogadjuk. Ez lesz a végső jogalkotási jelentés. Így ez a jelentés közvetlenül a plenárisra megy, mivel a tanácsal már sikerült megállapodni. Szerintem túl sok mindent ehhez nem lehet hozzátenni. Foglalkoztunk ezzel a témával több ízben, az Agri főigazgatóság igazgatójával, Marinóral, aki a vitatott pontokat megvilágította előttünk, és szerintem most már nem kellene időt vesztegetni, hanem a szavazási listát vegyük elő azonnal, a szavazási listát, elektronikus szavazás. Köszönöm a kollégáknak, akik módosító indítványokkal éltek azért, hogy ezt a tanácssal együtt fogadjuk el, és ez lehetővé teszi, hogy gyorsan elfogadjuk az új jogalkotási szöveget. Akkor, hogyha egyetértenek, akkor most blogban szavazhatunk. Rendben? Rendben. Ezek szerint megszavazzuk a módosító indítványokat. Elene tartózkodás elfogadva. Köszönöm minden kollégának. Most pedig áttérünk azonnal vagyis az egész ellene tartózkodás elfogadva. Tehát a formaságokat elintéztük, köszönöm mindenkinek. Most pedig... Rapporto Caronna per consentire ai colleghi la via. Caronna jelentés. Már másik bizottságban is rosszatul a 12-es napi rendi pontról van szó, hogyan kerüljük el az élelmiszer pazarlást, az EU belül hatékonyabb élelmiszerlánc szétrehozását célzó stratégiák. Karonna úr az előadónk, kedves kollégák, nagyon fontos jelentésről van szó, mégpedig az élelmiszer pazarlásról, valamint az élelmiszerlánc létrehozásáról az EU-n belül. És 88 módosító indítvány érkezett, hat kompromisszus módosítás van, a bizottság jelen van, köszönöm, az IMKO bizottság. Négy bekezdésről szavazunk, míg a 12 többi bekezdést illetően. Ágnyú úr, ahogy befejezem, átadom önnek a szót. 12 bekezdésről van szó, a Dare la parola all'onorevole Caronna, onorevole Agnon. Mielőtt eh, Karona úrnak adom a szót, Egni úr, technikai problémám van. Olyan hangosan jön ki az ön hangja, hogy a tolmácsot nem hallom a fülhallgatóból, és szeretném tudni, hogy vajon másoknak is van-e hasonló problémájuk. Akkor szólunk a technikusnak, és megkérdezzük, hogy lehetne ezzel javítani, akkor most kezdünk. Karonna képviselője a szó. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akik ezen dolgoztak, mert ez a bizottság nagyon gyorsan lépett, és cselekedett azért, hogy véglegesítsen egy rendkívül jelentős jelentést. A közvéleményt ez biztos, hogy nagyon is érdekli, mert ezt a témát már hosszú ideje elhanyagolták, hosszú ideig. A mai szakbizottsági szavazásban, majd a plenárison való szavazásban szerintem világos jelzést küldünk, így köszönöm az összes kollégának a hozzájárulását. Köszönöm, mondja az elnök úr akkor kérem, hogy a szavazókártyát vegyék magukhoz, és kezdjük el a szavazást. Megnyitom a szavazást az egyes módosításról. Elektronikus szavazás következik. a, itt a néppárt számára külön szavazást tartunk, egy plusz szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Akkor most haladjunk. Kettes, megnyitom a szavazást a kettes módosításról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas módosítás. Megnyitom a szavazást. Megnyitottam. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes. Megnyitom a szavazást a négyesről. Lezárom a szavazást elfogadva. Ötös preambul bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas, Megnyitom a szavazást, 8-as preambulum bekezdés lezárom, elfogadva. 10-es. Megnyitom a 10-esről, lezárom, elfogadva. 11-es preambulum bekezdés, megnyitom, lezárom, elfogadva. Most pedig 12-es preambulum bekezdés, megnyitom, lezárom, elfogadva. 12-es, 13-as azonosak, 14-es módosítás megnyitom. Lezárom, elfogadva. 15-ös megnyitom, lezárom, elfogadva. 16-ost megnyitom. Lezárom. 17-es. A 16-os elfogadva, 17-es, megnyitom. Lezárom a 17-est, elfogadva. 18-as, negyelcsöv a 18-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva a 18-as. 19-es, River Gulár, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 20-as, megnyitom a 20-asról a szavazást, lezárom, elfogadva. 21-es. Megnyitom a szavazást, 21-es. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most a 22-esről megnyitom a szavazást, megénész, megnyitom a szavazást. Lezárom. 22-es, elfogadva. Imko 5-ös, Megnyitom a szavazást az IMCO 5-ösről, lezárom. Elfogadva az IMCO 5-ös. Most pedig szavazunk a 23-as módosításról, megnyitom a szavazást, 23-as. Lezárom. Elfogadva. 24-es, megnyitom a szavazást. 24. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig 25-ös. Megnyitom a szavazást a 25-ösről. Lezárom. Elfogadva. 26-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 27-es, megnyitom a szavazást a 27-esről, McGuinness. Elfogadva. Lezárom a szavazást, megnyitom a szavazást a 28-asról, 28-as. Lezárom a szavazást. Most pedig elfogadva. És áttérünk a 29-esre, Koráca Bild, 29, Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig a 30-as következik, Dantem. Megnyitom a szavazást a 30-asról. 30-as, 30-as, 30-as, lezárom. Elutasítva ez is. 31-es. Megnyitom a szavazást a 31-esről. Megnyitom. 31-esről lezárom a szavazást, elutasítva. 32-es. 32-es Tarabella, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást a 32-esről, elfogadva. 33-as Nikulescu, 33. Lezárom a szavazást, elfogadva. Most pedig a 34-esre lépünk át. 34. Ez is elfogadva. Most pedig az IMCO 3-asra lépünk át. IMCO 3, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig az egyes kompromisszumról következik a szavazás, megnyitom, elfogadva. Most pedig 39-es módosítás. Megnyitom a 39-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Most pedig a 40-esre térünk át, megnyitom a szavazást a 40-esről. Rolandas Paxas. Lezárom a szavazást a 40-esről, elfogadva. 41-esről szavazunk. Rares Nikulescu. Lezárom a szavazást, elfogadva. Most a 42-esre térünk át, és ez részenkénti szavazás lesz. Első rész, 42 első rész, megnyitom a szavazást, vigyázat, lezárom a szavazást, elutasítva. Kettes része a 42-esnek, vigyázat, 42 per 2, második rész, és itt többség van, 42 per második rész elfogadva. 43-as módosítás következik, Koráca Bilt. Nem, nem, nem, mert a 42-est elszavaztuk, eh, megszavaztuk. 45-ösre térünk át, remek, elnézést. 45. A 45-ösről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 46-os. 46-os. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadva. Most pedig a 47-esről, Manner szavazunk. Megnyitom a szavazást a 47-es módosításról, Manner. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nagyon jó. Elnézést. Az üzeneteim jók, amelyeket kapok. Most pedig a 48-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást 48-as. Lezárom a szavazást a 48-asról, elfogadva. 49-esről megnyitom a szavazást, 49-es módosítás megnyitom. Mindenki szavazott. Rendben, elfogadva. Az 51-esre térünk át. 51-es megginész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 51-es elfogadva. 52-es, megnyitom a szavazást. 52-es, lezárom a szavazást. Elfogadva. 53-as, megnyitom a szavazást. 53-as. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most a kettes kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást, kettes kompromisszum. Lezárom a szavazást. elfogadva a Korácsa Bild 61-es módosítás. Megnyitom. Elfogadva. 62-es következik. Megnyitom a szavazást a 62-esről. 62-es. elfogadva, nagyon jó. Most pedig a 63-asra Nikolescu térünk át, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 63-asról, elfogadva. 64-esről szavazunk. 64-es. Lezárom a 64 es szavazást, elutasítva. 65-ös, megnyitom a szavazást a 65-ösről. Lezárom a szavazást a 65-ösről, elfogadva. 66-os Tarabella, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig a hármas kompromisszumra térünk át. Ebben az imko is benne van. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást a hármasról elfogadva. Imko 15-ös, megnyitom a szavazást. Imko 15, lezárom a szavazást. Inkó 15 elfogadva. Most pedig a négyes kompromisszum. Megnyitom a négyes kompromisszumról a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig 76-os Tarabelláról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 76-osról. elfogadva. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást, ötös kompromisszum elfogadva. Elfogadva az ötös kompromisszum. Imko 12-esre térünk át. Megnyitom a szavazást, Imko 12-es. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos kompromisszum. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hatos kompromisszum elfogadva. 88-as Paxász. Megnyitom a 88-as módosításról a szavazást. Ez is elfogadva. Most pedig szavazunk, vigyázat, változik a szavazó lista, IMKO 1-es. Megnyitom az IMKO 1-esről a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Most pedig vigyázzat, Imko 4-es következik. Imko 4. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, Imko 4. Ezt meg kellene magyarázni, mert senki nem érti, nincsen szavazat magyarázat hozzá, mondja a tribünön Zsózé Bové úr. szeretném pontosítani, hogy az IMCO bizottság nem fogadta el azt a szavazás sorrendet, amely a szavazólistán van. Éppen ezért nagyon oda kell figyelnünk a számokra, mert csak azokról szavazunk, amelyeket ma reggel az IMCO elfogadott. Úgyhogy Gondosan fogom a, szavak, a számokat mondani, úgyhogy ne a dokumentum sorrendjét nézzék. Imko 1-es, Imko 4-es volt, most pedig áttérünk a következőre, ami pedig az Imko 8. Megnyitom a szavazást. Vigyázat a számoknál. Lezárom a szavazást, Imkó 8-as elfogadva. Most pedig áttérünk az Imkó 10-esre. Imkó 10-es. Aperta la votazione, chiusa la votazione. Megnyitom, lezárom a szavazást. Meg lezárom a szavazást, Imkó 10-es elfogadva. Most pedig az Imkó 13-as következik. 13. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Imkó 13 elfogadva. Most. Imkó 17-es, 1 hét, 17, Imkó 17, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást az Imkó 17-esről. Ez is elfogadva. Utolsó módosítás az Imkótól. Az Imco 18-as. 1-es 8-as, 18-as. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Ez is elfogadva remek. Most pedig áttérünk a az Envi Bizottság módosításaira. Rendben. Az NV4-essel kezdjük. Lezárom a szavazást. NV4 elfogadva. NV5-ös. Megnyitom a szavazást az NV5-ről. Lezárom a szavazást. MV5 elfogadva. Most pedig az MV20-ról szavazunk. MV20. MV20, MV20. Lezárom a szavazást elutasítva. Most pedig következik az MV32-es. Megnyitom a szavazást MV32. MV32, lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig térjünk át az MV33-ra. Megnyitom a szavazást az MV33-ról. MV33. Mindenki szavazott az MV33-ról. Lezárom a szavazást, és ez elutasítva. Most pedig az MV50-esre térünk át, megnyitom a szavazást, MV50. MV5, lezárom a szava, 50, lezárom a szavazást. Ez elfogadva MV50. MV57-esre térünk át. MV57. Mindenki szavazott az 57-esről? Lezárom. Elfogadva. Most az MV70-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. MV70. Lezárom a szavazást. Elfogadva. NV88. NV88-ról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva, MV 91-es, és ezzel az MV Környezetvédelmi Bizottság módosításairól befejezzük. MV 91, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, MV 91 elfogadva. Most pedig szavazunk az így módosított állásfoglalás tervezetről megnyitom a szavazást. A módosított állásfoglalás tervezetről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ezzel befejeztük, és szeretnék gratulálni a tisztelt Karonna képviselőnek és köszönöm a szavazást. Bene, adesso torniamo indietro al punto... Most pedig rátérünk a 11-es eh, napi rendi pontra, a mezőgazdasági bemeneti állatási láncszerkezetek és hatások, José Bové, a jelentéskészítő, 229 módosító indítvány érkezett, és három kompromisszum született meg. Bové úr kapja most meg a szót. Köszönöm szépen a képviselőknek a bizottság részéről, és akik itt vannak. Nem fogok nagy nyilatkozatokat tenni, nem fogjuk itt megnyitni a vitát. Úgy gondolom, hogy eleget dolgoztunk együtt, sok módosító van, ez mutatja, hogy sokan érdeklődnek a témai iránt. Sikerült három kompromisszumos módosítót készíteni, úgy gondolom, hogy ez pozitív. E, nyilván lehetett volna még többet, de eltértek a vélemények, és a sokszínűséget tiszteletben kell tartani a módosítóknál is. E, kérem, e, hogy az gazdák általános érdekei eh, mentén szavazzanak, hiszen az ő érdekeiket akarjuk védeni ezzel a szöveggel, annak érdekében, hogy az ő termelési költségeik ne legyenek olyan nagyok, hogy kénytelenek legyenek felhagyni a gazdálkodással. Eh, azt javaslom, hogy szavazzunk, és utána majd értékeljük a szavazás eredményét. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm, José. Most akkor kezdjük a szavazást, a lehetőleg gyorsan megpróbálom ezt eh, elintézni, de nagyon sok mindenről kell szavaznunk. A 89 esre kezdjük meg, én ezt a szavazást megnyitom. Chiusa la votazione sull'89. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 90-es a szavazást eh, megnyitom. Lezárom. Lezártuk. Elfogadtuk. 92-es Lion és mások. 92-es, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 93-as szavazást megnyitom a 93-assal kapcsolatban, Lion és a többiek. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 94 a szavazást. Megnyitom a 94-esről. concluso a 94-est lezártam és elfogadtuk. 95-ös, a szavazást megnyitom. Chiuso 95, 95. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 96, Nicholson, a szavazást megnyitom. Lezárom. lezártuk, elfogadtuk. 97, a szavazást megnyitom 97-esről. Lezártam a szavazást, elutasítva. 98-as kettő részben. Első rész, a szavazást megnyitom erről. Lezártam a szavazást. Az első részt a 98-as esetében elfogadtuk, a második rész következik a 98-asnál. A szavazást megnyitom. A második részről szavazunk. szavazottam mindenki, a szavazást lezártam. Elfogadtuk. 99-es. A szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. százas, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Szavazást lezárom. A százast elutasítottuk. Most pedig a 101-es következik, a szavazást megnyitom. 101-es. Szavazotta mindenki. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. Most pedig a 109-es következik a következő oldalon, 109-es. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárta. A 109-est elfogadtuk, 110. Megnyitottam a szavazást a 110-ről. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Egyes kompromisszum, szavazotta mindenki. Elfogadtuk. 117 Patreon neves, a 117 esre szavazunk. 117-es, szavazotta mindenki, lezártam a szavazást, elfogadtuk. 118 Delange. A szavazást megnyitom. A 118-asról. Szavazott-e mindenki? Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 119. A szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? A szavazást lezárom, és elfogadtuk. 120. 120. Szavazotta mindenki. Elfogadtuk. 121 Danellis. A szavazást megnyitom a 121-esről. Szavazotta mindenki. 121-est elfogadtuk. Most rátérünk a 122-esre, Lion és másokat. Szavazást megnyitom, szavazotta mindenki. Rendben, lezártam a szavazást, a 122-est elfogadtuk. 123 nem, javítja magát az elnök. 126, 126, a szavazást megnyitom. Szavazást lezárom, a 126-asra elutasítottuk. 127-es, a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. as van nem kell szavazni. 130. Sì. 130, Jäger e De, De. 130, aperta la votazione, Jäger e Dess. 130-as következik, a szavazást megnyitom. Provato 131. 131. 130. 131 a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 132-es, a szavazást megnyitom, lezárom, elutasítottuk. 133. Aperta la votazione su 133. Chiusa la votazione su 133. 133-as szavazást lezárom, elutasítottuk, azt mondanám. 134-es Dantán, a szavazást megnyitom. A szavazás lezárom, elfogadtuk. 135-ös a szavazást megnyitom. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. 137. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 138 a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 140. A szavazást megnyitom, 140-es. A szavazást megnyitottam, lezártam a szavazást, elfogadtuk. 142 lavia. A szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 143 köztinger, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 145 a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, 145-ös Gladfelder, elutasítva. hat a szavazást megnyitom, lezárom, 146-osról szavaztunk, ezt elutasítottuk. 147-es a szavazást megnyitom. 147-es a szavazást lezártam elfogadtuk. 148-as, DESZ és többiek, a szavazást megnyitom. A 148-asról szavazott mindenki, a szavazást lezártam. Elfogadtuk. 149 Dante, a szavazást megnyitom. Szavazást lezárom elfogadtuk. Százötven a szavazást megnyitom. Szavazottam mindenki, a szavazást lezárom. Elutasítottuk. Sajnálom. 151-es a szavazást megnyitom a 151 es egy Jegle asszony módosítója, szavazott-e mindenki? Igen, lezártam a szavazást, elfogadtuk 152 a szavazást, megnyitom. Lezárom a szavazást, nagy többséggel elutasítottuk. 153. 153-as szavazotta mindenki elutasítva. es A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lion és többiek. Elutasítva. 155-ös. De Lange módosító. 155-ös. Szavazotta mindenki A szavazás lezárom. Elfogadtuk. 157 Gladfelder, a szavazást megnyitom, 157-esről, Szavazás lezárom. Elutasítottuk. ...158 Dantán, a szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva. Nos, hát egyszer ez mindenkivel elő kell, hogy forduljon. Ez nem jött be. 159, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 159-est elfogadtuk. 160-as, 162-es, 162-es morvai, a szavazást megnyitom, lezárom. Elutasítva. Kettes kompromisszum. A kettes kompromisszról szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Most rátérünk a következő oldalon 175-ösre. Delenge és mások a szavazást megnyitom ezzel kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elég kis többséggel történt ez. 177-es a szavazást, megnyitom a 177-esről, szavazás lezárom, a 177-est elfogadtuk. 178-as, a szavazás lezárom, elfogadtuk. A 178-ast elfogadtuk, a 70, 179-es következik, 179-es. Elfogadtuk. 180. A szavazást megnyitom a 180-asról. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 181. A szavazást megnyitom. 181-es, a szavazást lezártam. elfogadtuk. 182 Nicholson, a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást, elutasítva. 183-as. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom elfogadtuk. A 188-as következik. A szavazást megnyitom a 188-asról. A szavazást lezártam, és ezt elutasítottuk. 189-es, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elutasítva. 190-es Reimers, a szavazást megnyitom, lezártam a szavazást, a 190-est elfogadtuk. 192-es Bekáli, a szavazást ezzel kapcsolatban megnyitom, lezártam a szavazást, a 192-est elutasítottuk. Hármas kompromisszum, a szavazást megnyitom a hármas kompromisszummal kapcsolatban. A, elfogadtuk a hármas kompromisszumot. A következő oldal következik a 207-es. A szavazást megnyitom. 207. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Kettőszáznyolc. A szavazást megnyitom. Lezárom. Dántán úr eltávolodik a csoporttól, ezt el, el lett utasítva. 209 Paulsen és mások, szavazást megnyitom, lezárom, nagy többséggel Polszen úr javaslata mellett, 211 Brittától szavazotta mindenki, 211-est elutasítottuk. 212, a szavazást megnyitom. 212, lezártam a szavazást elutasítva. 214-es, a szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 216. A szavazást megnyitom, a 216-os lezártam elutasítva. 217 Smith 217 szavazott a mindenki. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. 218-as, a szavazást megnyitom. Megines asszony szót kért. Elnézést, most melyikről is szavazunk pontosan? Hol tartunk? 219-esnél Stojanov Binev. 218-as, ezt megnyitottam. Bocsát. 219-es. Respinto. Adesso votiamo l'ultimo. Elutasítottuk Lulling asszony. 220-as, a szavazás megnyitom. Lulling, 220. Avete votato tutti? Chiuso. A szavazást lezárta. Elutasítottuk. 221-es Serenc Garcia és mások. A szavazást megnyitom 221 esre Elfogadtuk és így rátérünk a 222-esre, Rubik's. Elfogadtuk. 223-as Britától a szavazást megnyitom. 223-as a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 224-es de Lange, a szavazást megnyitom, a 224-esről szavazást lezárom. Elfogadtuk. 225-ös a szavazást megnyitom. Elfogadtuk. 226 a szavazást megnyitom, 226-os a szavazást lezárom, elfogadtuk. 227-es Rubix, a szavazást lezártam a 227-esről, és ezt elfogadtuk. 228 Levia, 228. A szavazás lezártam. Elfogadtuk. 229-es. A szavazást megnyitom. Fontána módosító. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. Preambulum bekezdések 8-as Álvesz Szavazott a mindenki, a szavazást lezárom, elfogadtuk. 9-es köztingel. Elfogadtuk. Tízes. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom elfogadtuk, 11-es. Szavazatta mindenki? Elutasítottuk. 12-es, Lion és mások. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. 13, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, a 13-ast elfogadtuk. 14-es, a szavazást megnyitom. Addis. Szavazást lezártam. Elfogadtuk. 15-ös, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 15-ös preambulum bekezdés. Elfogadtuk. 16-os, megnyitom a szavazást. 16-os preambulum bekezdés. Elfogadtuk. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es, megnyitom a szavazást, tehát a 17-esről. Lezárom a szavazást, a 17-es, jóvá hagytuk. Megnyitom a szavazást a 18-asról. 18-as preambulum bekezdést lezárom, azt mondanám, elfogadtuk. Következik a 19-es, megnyitom a szavazást. A 19-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 20-as. 20-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 20-as. Elfogadtuk. 21-es megnyitom, megnyitom a 21-esről, lezárom, elfogadásra került, 22-esről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást a 22 es elfogadásra került. 23-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, a 23-as, jóváhagyásra, elfogadásra került. 24-es, megnyitom, Lezárom a szavazást. 24-es elutasításra került. 25-ös, megnyitom a szavazást. 25-ös. Lezárom. Elutasításra került. Nem. Elfogadásra került. Eltévesztettem elnézést. Most pedig a 26 Tó, 27-es morvai, megnyitom. Mindenki szavazott. Igen. 27-es. Jóváhagyásra került. Most pedig a 28-asról szavazzunk. Megnyitom a szavazást a 28-asról, lezárom a szavazást, elfogadásra kerül. 29-es Megnyitom a szavazást a 29-esről, mindenki szavazott, akkor 29-esről mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, a 29-es elfogadásra került, 30-as Herenc Garcia és mások, megnyitom, F. Bramblum bekezdés, 30-as, lezárom, a 30-asról a szavazást, elfogadásra került, következik a 31-es, megnyitom a szavazást a 31-esről, most lezárom a szavazást, a 31-es elfogadásra került. 33-as Dantán megnyitom, G preambulum bekezdés. Megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom, a 33-as elutasításra került. Következik a 34-es, megnyitom a szavazást a 34-esről, lezárom a szavazást a 34-esről, elfogadásra került. Következik a 38-as, a H preambulum bekezdés Nikozon megnyitom, lezárom a szavazást, elutasításra került ezúttal. 39-es. Megnyitom a szavazást a 39-esről. Mindenki szavazott a 39-esről. Elutasításra került szerintem. Igen. Most a 40-esről Danelli szavazunk. Lezárom a szavazást, és a 40-es elutasításra került. Szintén 41-es, megnyitom a szavazást a 41-es módosítóról. 41-es, mindenki szavazott? Herranc Garcia és mások, 41-es, és jó, ha hagyásra került, igen. Következik a 42-es, Köztinger, megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom. Szerintem elfogadásra került. Nézzük csak, igen, bőven. Most a 43-asról nyitom meg a szavazást. Lezárom a szavazást a 43-asról. Jóváhagyásra került, elfogadásra került, következik a 48-as Danelis, nem? Nem, 44-es, bocsánat. Megnyitom a szavazást a 44-esről, lezárom a szavazást a 44-esről. elutasításra került. 45-ös Nicholson, megnyitom a szavazást, a 45-ösről lezárom a 45-ösről a szavazást, és elfogadásra került. Nézzük az 50-est következő oldalon. Dan Ellis, megnyitom a szavazást, J. Preambul bekezdés, 50-es módosított Dan Ellis, Mindenki szavazott az 50-esről, akkor lezárom a szavazást, elutasításra került. 51-es, megnyitom a szavazást az 51-esről. 5-1, 51, megnyitom. Pillanat, Az 51-esről nem szavazunk elnézést, most az 52-esről szavazunk. Megnyitom az 5-2, 52-esről. Lezárom a szavazást az 52-esről. Bőven nagy többséggel elfogadásra került, most pedig 53-as következik. Megnyitom a szavazást az 53-asról. A szavazás az 53-asról lezárul elfogadásra került. 55-ös Danellis következik. Megnyitom a szavazást az 55-ösről, lezárom a szavazást az 55-ösről. Elfogadásra került 57-es. Desz és mások a szavazást megnyitom, elpreambulum preambulum bekezdés 57-es módosító, lezárom a szavazást az 57-esről. Mm ami elfogadásra került. 59-es álves, megnyitom a szavazást az 59-esről, megnyitom a szavazást az 59-esről, lezárom a szavazást az 59-esről. Most pedig a 60-asról szavazunk, morvai. Megnyitom a szavazást, szavazást lezárom, a 60-as elutasításra került. 61-es Köztinger. Lezárom a szavazást a 61-esről. Azt mondanám, hogy elfogadásra került. Igen. Következik a 62-es. Megnyitom a szavazást. 6, 2, 62, Dantan. Lezárom a szavazást. Szerintem jó jóváhagyásra került. Igen. 63-as morva, én megnyitom. Lezárom. A 63-as elutasításra került. Szavazzunk 65 Gladfelder. Megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom. A 65-ös elutasításra került. Megint ezt asszonynak adom az, meg a szót, aki szóbeli módosítóval kapcsolatban szólt. Tessék. Thank you, Köszönöm, elnök úr. A szöveg kohéziója miatt azt javaslom, hogy a crop rotation, tehát termés rotáció helyett a termés vagy termény diverzifikációt írjuk be inkább. Köszönöm. Egy szóbeli módosító, lássuk csak, hogy van-e valakinek ellenvetése. Bové, José Bové, tessék. Igen, az elv elvi okok miatt nem ellenzem a szóbeli módosítást, hogyha kompromisszumról van szó. Önnek kell ellenőriznie, hogy a kompromisszummal összeegyeztethető-e ez. Úgy gondolom, hogy itt inkább gondot jelent a dolog. Köszönöm szépen. Akkor most a megjelensz módosító következik a szavazás. Nem, valaki közbe kiáltott. Lehet, hogy valamit félreértettem. José, most akkor mellette vagy, vagy ellene? Mellette vagy ellene? Vagy ellenzem? De mellette vagyok, de csak akkor, hogyha passzol a kettes kompromisszumhoz. De hát itt most valamit megváltoztatnánk. A kettesbe ez már valahogy benne van, tehát nem igazán értem, mert kell ezt közbevetni. Most nem tudom, hogy szavazunk -e erről, nem tudom, hogy szavazunk erről, megint ezt azt, hogy nekem megmondania ezt, hogy ez megfelele ennek, hogyha azt mondja, hogy a kettes kompromisszum keretén belül maradunk, akkor rendben van. Megint ezt asszony kért szót. Csak szeretném tisztázni, Bové úr, hogy én is kitartok a kompromisszum mellett. Rendben. Akkor ezzel ezt már tisztáztuk a kettes kompromisszumon belül vagyunk, nincsen semmilyen fajta öm, kifogás, a megjelezféle szóbeli módosítóról a szavazást megnyitom, szavazott-e mindenki? A szavazást lezárom. Approvato, quindi andiamo avanti, votiamo adesso il ses... Rátérünk 72? 73. 73. Volt. A 73-as. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Hetvennégyes. A szavazást megnyitom lezárom, elfogadtuk, 75-ös, nem, ez nem, de mégis a 75-ös következik, mondja az elnök, a szavazást a 75-ösről megnyitom, lezárom a szavazást, elutasítottuk, Votazione aperta. Chiuso. Il 76. Approvato. Elfogadtuk. E poi votiamo il 79. Votazione aperta sulla recita il P. 79. 79-est, megnyitom a szavazást. P. Preambulum bekezdés Delange. Elfogadtuk. So votiamo l'80. 80-as következik. A szavazást megnyitom, lezárom, elutasítottuk. Nyolcvankettes megjön ez. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. elfogadtuk, 83-as, elnézést mondja az elnök. 87-es köztinger, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes eh, Nikolson elfogadtuk. Kettes. Szavazást megnyitom. Lezártam. Elfogadtuk. Hármas. Szavazást megnyitom. Elfogadtuk. Négyes. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk ötös. Szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. És a hatos. Morvai. Elfogadtuk. Ez volt az utolsó amiről szavaztunk, most pedig szavazunk a teljes bové állásrólásról az így megváltoztatott formájában. Elfogadtuk. Gratulálunk Bobé úrnak, most pedig a 11-es napirendi pontot ezzel elintéztük. Most pedig a 12-esről már szavaztunk. Szeretném a kollégákat informálni arról, hogy arról döntöttünk, hogy eh, már többször beszéltünk a ketrecek használatáról, amiket betiltanak 2012. január 1-től, és ezzel kapcsolatban a koordinátorokkal megmutattuk annak a lehetőségét, hogy esetlegesen egy kérést intézünk a bizottsághoz ezen ketrecek megtartásáról, és hogyha ezzel egyetértenek, akkor a decemberi plenáris ülésre kerül majd ez, ez a koordinátorok véleménye, hogyha valakinek bármilyen véleménye van ezzel kapcsolatban, akkor öm, azt elmondhatja. Ennyi lett volna a e, szóbeli kérdés, tehát nem saját kezdeményezési jelenség, jelentésről van szó, hanem csak egy szóbeli kérdésről. Ezzel a 13-as pont elintézve, 14-es pont a bizottság tájékoztatója a cukorpiac helyzetéről. Ezt illetően az LPP e frakció intézett egy kérdést a bizottsághoz, hogy számoljon be a cukorpiac helyzetéről a bizottság, és ennek kapcsán szeretnénk arról hallani, hogy a 2015-ös kvóta megszüntetés után mi lesz majd a helyzet. Itt van a bizottság illetékes, és meg is adom neki azonnal a szót. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném emlékeztetni a parlamentet arra, hogy természetesen végrehajtottuk a 2005-2006-ban elhatározott reformot. Ezt 2006-2007-ben hajtottuk végre először. Ennek a reformnak a fő elve az, hogy a belső termelésünket 85%-ban önellátóra állítjuk át, ez azt jelenti, hogy importálnunk is kell. Emlékezni kell arra, hogy ezt a reformot az elkötelezettség jegyében végeztük, vagyis minden csak fegyvereket nem, vagyis a belső kvóta rendszerünket ehhez kell igazítanunk. Ezek voltak a fő elvek. Mindez azt jelenti, hogy ami a kvótákat illeti, a belső termelésünk az izoglukozal együtt 14 millió tonna, 16,5 millió tonna a belső fogyasztás, tehát a különbséget importtal kell pótolni. Ami a kvótacukrot illeti, ott van az out of quota cukor jelenség is. Régen volt C kvótánk, és ezt az out of quota cukorra alakítottuk át. Ezek az out of quota, tehát kvótán kívüli cukorra, ipari cukrot ipari célokra kell használni, vegyipar, stb., de exportra is VTO szerint 1,35 millió tonna lehet csak a VTO szerint. A kvóta cukrot vissza kell vonni, hogyha e fölötti mennyiségről van szó. Ami pedig a piaci helyzetet illeti, elnök úr, mindig kapcsolat volt az ez évi és a múlt évi helyzet között. Éppen ezért szeretném elmondani, hogy mit tettünk 2010-11-ben. Nagyon magasak voltak a világpiaci árak, sőt, még az is előfordult, hogy a világpiaci cukorár magasabb volt, mint a belső ár és ezt még a múltban soha nem tapasztaltuk, vagyis a mi áraink és a külső árak közötti árkülönbség nagyon jelentős volt. 13,7 millió tonnáról volt szó. Két egész nyolc millió tonnáról voltak, és az 1,8 millió kezdő mennyiség azt jelentette, hogy a belső piacon hiány lesz. A bizottság a belső piac zavarának elkerülésére lépett azért, hogy elég cukor legyen a belső piacon. Mi a célunk a piac irányításával? 1,8-1,9 millió tonnás készleteket kell felhalmazni. Ez az a szint, ami biztosítja, hogy gördüléken legyen a cukorpiac. Így lehetővé tettük plusz cukorimportját kedvező körülmények között, 500 ezer tonna plusz, plusz még emellett 300, emellett még 50 ezer tonna, és az out of quota cukrot kóta cukorra alakítottuk, 500 ezer tonnáról van itt szó, szó, és biztosítottuk azt is, hogy a 2010-2011-es piaci évet 1,9 millió tonnával zárjuk vagyis ami a 11-12-es helyzetet illeti, az egész világon hiány van, és a belső piacon is. Éppen ezért a termelőknek elmondtuk, hogy mód van arra, hogy a termelést bővítsék. Ezt még akkor tudatuk velük, mielőtt még a, az ültetést, a vetést elkezdték, és ez 3%-kal magasabb közösségi, vagyis uniós cukor tábla mennyiséget eredményezett. A termés nagyon jónak ígérkezik ebben az évben. A kvóta cukrot kitöltöttük, de az out of quota cukor esetén 5 millió tonnára számítunk, a múlt évben 2,8 millió tonnánk volt ebben a kategóriában, tehát jelentősen emelkedett az out of quota, tehát a kvótán kívüli cukor mennyisége. Hogyha nem teszünk intézkedéseket, akkor 1,2 ton, millió tonnával fejezzük be az évet, az 1,9 tonnát szeretük volna elérni befejező készletként 400 ezer tonnát lehetővé teszünk az autokóta cukor esetében, ezt konvertáljuk kvóta cukorra és így a belső piacon felhasználható. Hamarosan megnyitjuk a lehetőséget plusz importra, mégpedig úgy, hogy tenderezünk, tenderkiírást hajtunk végre az import számára lehetőségünk van arra, hogy még finomítsuk az importokat, plusz cukrunk van a belső piacon is, és a jövő év elején elgondolkodunk azon, hogy milyen plusz intézkedések szükségesek ahhoz, hogy elérjük ezt az 1,9 millió tonnás célt a belső piacon. Összefoglalva, elnök úr, Tavaly intézkedéseket hoztunk azért, hogy egyensúlyba hozzuk a belső piacot, és ugyanezt tesszük ebben az évben, azért, hogy elég cukor legyen, álljon rendelkezésre a belső piacon. Ennyit szerettem volna mondani, elnök úr. Nagyon remek, köszönöm, Szlájnen igazgató úr. Most pedig megkezdjük a vitát, többen föl iratkoztak. Először Grácia asszonynak adom meg a szót. Optimista üzenetet kaptunk a cukorágazatról, de lehet, hogy a múltban tévedtek, akkor az is lehet, hogy ma is tévednek a bizottságban, mert annak ellenére, hogy a kvótát eh, törölni akarták, mégis Spanyolország, Portugália esetében 50%-ban csökkent a termelés, és deficites a termelés közben importáljuk a cukrot. Nem értem, néhány évvel ezelőtt az Európai Bizottság csök, jelentés csökkentési javaslatokat tett, Fischerból asszonyt meg támadták emiatt. Fölteszem a kérdést, hogyha deficit van, hiány van, akkor miért csökkentik a kvótákat? Még egyszer elmondom, nem értem, ha hiány van a piacon, <clears throat> hát értem, hogy mi történik, de ezt nem tartom igazságosnak. A termelő országoknak fenn kell tartaniuk a kvótát 2020-ig. Az európai termelésnek lehetőséget kell adni arra, hogy a cukor ágazatból profitáljon, profitáltassa azokat, akik cukorrépát termesztenek, és már nagyon sok erőfeszítést kellett tenni. A kap óta a bizottság javaslatát már nagyon is megváltoztatták. Lajon majd Dessur következik. Köszönöm ezt a előadást. Két kérdésem van. Kérem, hogy próbálja meg megmagyarázni, hogy mi az alapja annak, hogy a cukorára világpiacon ilyen nagy mértékben emelkedett, csökkent a termelés, vagy erős a kereslet a távol-keleten? Mi okozta ezt? És mi a megérzése, milyenek lesznek az árak a jövőben? Második kérdés az egyik fő cugor importőr mondta, hogy gondjai vannak az árkácsi országoknak, importkvótákat adtak, adott az EU, félnek, hogy nem fogják tudni ezeket a kvótákat kitölteni. Az a kérdésem, hogy mi az oka annak, hogy ezek az országok nem tudtak erre a lehet, ezzel a lehetőséggel élni, és most ki fogják terjeszteni a az országok körét, ahonnan az import jön a kóta esetében, mert itt problémák lehetnek. Közben vannak olyan üzemek, amelyek csak 60%-os termeléssel dolgoznak, mert nincs nyersanyag, és ez jelentős veszteségeket okoz. George Albert Martin Oszli következik majd. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen azokat az információkat, amiket most kaptunk, de emlékszem még arra, amikor a szociáldemokrata francia kollégám Frutó volt a jelentés készítőim, pedig az jelentéstevő voltam a frakcióm részéről, voltak más jelentéstevők is, és sikerült megakadályoznunk a legrosszabbat 2005-ben sokkal messzebb szeretett volna menni a reformmal, mint a parlament, akkor még nem volt együttdöntésű eljárás. Hogyha ezt nem elleneztük volna, akkor sokkal nagyobb lenne a deficit a cukorpiacon, mert az elmúlt években sokkal többen feltak a cukorrépa termesztéssel Európában. A bizottság már akkor is 2005-ben is rossz javaslatot készített, és a mostani javaslat sem annyira jó a 2015-ös megszüntetése. Szerintem ez arra vezethető vissza, hogy az AKC országok azokat a mennyiségeket, amiket Európába szállíthatnak be, azt nem tudják beszállítani, mert magasabb a világpiaci ár, és itt van az a probléma, ami miatt most hiány állt elő. Úgy vélem, hogy igazából elég cukor van most a jelenlegi helyzetet ki lehetne használni arra, hogy a cukorfeldolgozó iparágnak azt a benyomást keltsük, hogy meg kell szüntetni a cukorpiacreformot. A bizottság megtette a megfelelő lépéseket, és hogyha ezeket meghagyja, akkor elegendő cukor lesz Európában. A jelenlegi helyzet miatt, hogy most a cukorpiaci reformot megszüntessék, hát nem tudom, jól tettük azt, hogy korábban azt, hogy 2020-ig tartsák meg a cukorpiaci rendtartást. A bizottsággal szerintem mindenképpen tovább kell folytatni a tárgyalást, annak érdekében, hogy a helyes úton maradjanak. Köszönöm szépen, Martin Heusling, majd Paul Rübis következik. Igen, sok mindenben egyetértek az előttem szólóval, emlékszünk még a korábbi helyzetre, akkor mindenképpen fel akartak hagyni nagyon gyorsan az európai cukorral, hiszen azt mondták, hogy kolcsákat okoz, most pedig akik azt mondták korábban, hogy európai cukortermeléssel fel kell hagynunk, most pedig szeretnék kiterjeszteni, hogy az emberek a cukortermelést. Ez egy kicsit abszurd azért ebben a vitában, ez. A kvóták ugyanis azt érték el, hogy nem megfelelőek a cukorkvóták Európában, és a 85%-a a piacnak európai cukor, a piacon európai cukor van. A kérdés az az, hogy hogyan fogunk tovább haladni. Korábban a bizottság ellenezte a parlament elképzelését szerette volna meggyorsítani a kiszállást. A kérdés az az, hogy a bizottság hogyan képzeli el a jövőt, a jövőben esetleg fontosak lesznek -e az importok, hogyan fog ez kialakulni, hogyan fog ez alakulni, és mi lesz a magas vámokkal, amiket kivetünk, lesz egyfajta marzs, vagy inkább rugalmasak leszünk, és mi a helyzet, helyzet hosszú távon a rendszer rugalmassá tételével, tehát hogy nevelhetjük e a ö, kótákat esetlegesen. Köszönöm szépen, Martin Rübich kollega következik. No ja, questa a reform, Miféle reform ez? A végrehajtása alatt problémákkal, nehézségekkel kerülünk szembe, és nem tudjuk a cukor ellátást megfelelően biztosítani, bár Lettországban nagyon jó cukorépa terem, és elég cukrot tudunk termelni. Most pedig arról beszélünk, hogy Európa importőr lett, ahelyett, hogy cukor exportőr lenne. És ez nem logikus, mert kifejlesztettük a rendszerünket, aztán megreformáltuk a cukorágazatot. Van egy kérdésem. Jól értettem? Most mi történik? Az out of quota cukrot kvóta cukorrá alakítjuk át. Ez azt jelenti, hogy a lett gazdák, akik ismét szeretnének cukorépát termeszteni, és cukrot előállítani. Kaphatnak kvótát még akkor is, hogyha jelen pillanatban még nincsen meg ez a kvótájuk? Köszönöm. Michel Dantam, majd Rodusz. Szeretnék magyarázatot kapni a bizottságtól. Az előző szövegekben bejelentetik a rendszer végét 2016-ra. A reformjavaslatban 2015-öt láttunk, anélkül, hogy lett volna valamilyen egyeztetés vagy megbeszélés bárkivel is, ezt próbálták nekünk megmagyarázni, vagy próbálják nekünk ezt megmagyarázni, hogy miért 2015 és miért nem 16. Ez egy Machiavelli jellegű érvelés, a kvótát csökkentik 2015-ig, most meg arról van szó, hogy a rendszert 2015-ben be kell szüntetni, mert a termelésünk nagyon alacsony. Hát nem tudjuk ezt az érvelést követni. Köszönöm, Michel. Úrik, aztán McGuinness. Köszönöm szépen, elnök úr. Eléggé nem fognak kedvelni akkor, amikor elmondom a következőt. A kap reform kapcsán azt mondjuk, hogy nem akarunk tejkvótát, viszont a cukornál azt mondjuk, hogy megtartjuk a kvótát, ez számomra nem igazán érthető. Ezért a frakciónak szeret, e- azt mondom személyesen is, hogyha amikor a kvótákban való kiszállásról beszélünk, és a szakbizottság úgy gondolja, hogy a tejkvótákkal fel kell hagynunk, de hogyha úgy gondoljuk, hogy ha ott nem akarunk kvótákat, akkor problémás számomra az, hogy megértsem azt, hogy a cukor esetében miért akarunk mégiscsak kvótákat. Ahogy mondtam, a cukor feldolgozók elég, és a cukorfogyasztás stabil maradt az elmúlt időszakban, és a, az árak igazodtak a világpiaci árokhoz, viszont a csatében és azt szeretnék, hogyha a világpiaci ár növekedne. Tehát azon kell elgondolkodnunk itt, hogy mit is szeretnék igazából. Most eh, alapvetően szeretnénk-e a kótákat, vagy pedig nem. Jelenleg eh, nem igazán tudta senki sem elmagyarázni ezt nekem. Szeretném tudni azt, hogy merre tartunk. Albert Dess, eh, Dess támogattam a 2020-as kap kiszállás kapcsán, viszont a következményei ennek nem voltak számomra ismeretesek, nem tudtam, hogy a tej is benne lesz majd így a kapban, tehát mindenképpen sokkal több információra van szükségünk, és mindenképpen látni kell azt, hogy nem lehet az, hogy egyszer igent mondunk, más, máskor pedig nem. Tudnunk kell azt, hogy mit teszünk. Grazie, Ulrik. Köszönöm, Máriad, majd Brit Teremes. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a bizottságnak az előadást. Amikor cukor mennyiségről beszélünk, van itt a cukor minőségével is kapcsolatosan is eh, kérdés, mert vannak, akik az élelmiszerágazatban azt gondolják, hogy eh, itt eh, az európai cukor minőség az más az itt termelt mennyisége. Szeretném, hogyha válaszolna a bizottság, lett kollégám kérdésére reagálva, Írország is csökkentette ezt az iparágat, pedig ez létfontosságú volt a vetésforgó miatt az országban. Ahol még van ez az ágazat, akkor a fennmaradásért kell harcolni, mert nekünk Írországban a megújításért, a cukorágazat megújításáért kell harcolnunk. Szeretném tudni, hogy milyen lehetőségei vannak a tagállamoknak, hogy cukrot legalább a hazai piacra termeljenek, hiszen most itt gondok vannak a jövőben a kvótával. Köszönöm. Mit terém ezt magyál? Ami feltűnik az az, hogy összességében a cukorról beszélünk, viszont mindannyian tudjuk, hogy a cukor az nem ugyanaz, mint a cukor. Például a nyers cukornak más minősége, mint a cukornak, és mindig is ugyanabba a kalapba helyezünk mind a kettőt, pedig nem erről van szó. Nagyon alacsony a kínálat a magas szintű fehér cukorral, tehát a cukorral kapcsolatban, és nem igazán volt itt azonban mégsem hiány a piacon. Németországból, Lengyelországból vásároltak fel főként cukort, annak érdekében, a saját piacot el tudják látni, hogyha látjuk azt, hogy itt mindig csak reagálunk a bizottság részéről, a politikusok részéről, akkor az azt mutatja, hogy minden szabályozott rendszer, amely nem határoz meg kereteket, csak szigorúan szabályoz, nem enged semmi mást, csak azt, amit meg, amiről már korábban is döntöttek, és ez nem igazán felel meg a piac feltételeinek. Ezért eh, egyértelműen amellett vagyok, hogy szüntessük meg a kvótákat, és azt szeretném, hogyha tényleg eltűnnének a kvóták, mert eh, hogyha beleszólunk politikusként a piacokba, akkor nem igazán pozitív változást érünk el. A, e, ez a hozzáállás nem működik. Ezen kívül azt is látom, hogy a terítési potenciája a cukoréba termesztőknek ugyancsak nincs még kiaknázva, hogyha például a fehér ö, ö, cukor potenciáját nem lehet kiaknázni, mert a kínálatot művileg korlátozták, akkor ez nem igazán egészséges a piac számára. Azt is fel kell ismernünk, hogy a világ étkezési szokásai megváltoztak, azzal is számolnunk kell, hogy növekedik az életszínvonal, megváltozik az életmód is, tehát nő a cukros ételek fogyasztása esetlegesen, és ezért megnövekszik a cukorfogyasztást, Úgyhogy mindenképpen amellett vagyok, hogy meg kell szüntetnünk a kvótarendszert, hogy most ez 2015 után történik meg, és ez sokkoló lesz, ezt megértem. Tudom, hogy a korábbi cukorpiaci reform kapcsán is már láthatjuk azt, hogy kell egy ilyenfajta kiszállás, és Rodoszt azt mondjuk az a volt, hogy az eddig hozzáállás az nem igazán működik. Grazie, Brit. Köszönöm, Rita jár majd Tarabella képviselő. Köszönöm szépen, személyes véleménynek szeretnék először hangot adni, majd egy politikainak, majd egy rövid kérdésem is lenne. Kelet-Németországban gondjaink voltak már a kezdettől fogva a kvótákkal, hogy most ez cukor, rossz kötődött vagy sem, és ez kötődött egy kicsit a szocializmushoz. És ahol minden a tervgazdaság szerint volt meghatározva, ha megkérdezik a gazdálkodóinkat, hogy helyesen van-e elosztva a kóta, akkor azt mondják, hogy ez nem helyes, mert ezt még a szocialisták idejében e, osztották szét. Tehát itt arról van szó, hogy meg kell szüntetni a mesterségesen kialakított kótákat. Ezen kívül egyetértek Rodoszt e, asszonynal, és általában a rendszerek ellentétes rendszerek hatást váltanak ki, ezt el kell ismernünk. Mindezek ellenére, és most, most követik a de, mindannyian szerettük volna a tejkvóta megszüntetését, ez sikerült is, egy soft landinget értünk el, viszont a soft landing nem igazán valósult meg, nem volt ez egy ilyen puha landolás, hanem eléggé turbulens volt ez. És ezért a cukor esetében nagyon óvatosnak kell lennünk, Persze mindenki azt szeretné, hogyha megszüntetnénk a kvótát, és senki nem venné ezt észre, hát főként nem a fogyasztók. Most pedig a bizottsághoz intézem a kérdésemet, nem szeretnék még egyszer egy ilyen turbulens landolást, és ezért ugyanez a kérdése, mint Heisling úr, amit feltett, ár prognózis, mennyire megalapozott ez az ár prognózis. Például a magas árak esetében a kvóta megszüntetéséről egyszerű beszélni, például a tej esetében ugyan pont az ellentétét történt annak, amit vártunk, és az óriási problémát okozott. A kérdés az az, hogy mekkora a játékterünk a kvótarendszeren belül ahhoz, hogy szabályozzuk a termelési mennyiségeket a C kvótával, meg lehetett volna oldani a problémát Európában, hogyha probléma alakult volna ki. Ezek a kérdés nagyon fontosak számomra, mert mindenképpen egyfajta bizalomépítő intézkedésre van szükség a piacon a gazdálkodóink számára, hogyha ez megfelelő, akkor viszonylag könnyen meg lehetne szüntetni a kvótákat, egy mindenki számára előnyös helyzet alakulnak ki de általában fel kell ismerni azt, hogy azon az úton haladunk, hogy eh, a kótarendszerek eh, eh, igazából ellentétes hatást fejtenek ki, ezeket meg kell szüntetni. Mark Tarabella. Tarabella. Ulanov. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát, én nem szeretném, hogyha túl gyorsan hátat fordítanánk a piac szabályozásoknak, mondván, hogy vannak szabályok, de ezek nem működnek. A szabad kereskedelem területén ilyen elveket vannak, akik védenek, de figyelembe kell venni azt, hogy a termelés szabályozására szükség van, de ennek rugalmasnak kell lennie, amely figyelembe veszi a piac igényeit, képes alkalmazkodni a piac igényeihez, esetleg irányt változtatni, és a válságok idejét is figyelembe venni. Ez a válságból való kivezetést. 2005-ben a legkevésbé produktív területeken megpróbáltuk, illetve terveztük azt, hogy leépítjük a termelést, és csak azokra terjesztjük, ahol jól működik. Például a banánt Németország, Franciaország felé irányítjuk. És ez a termelők szempontjából nem volt egy jó lépés, hiszen a termelők megpróbálták áthelyezni a termelésüket esetleg más kontinensekre, és végül is most azt látjuk, hogy az iparág nem működik megfelelően Európában. Tehát még mielőtt szabályozásba kezdenénk, gondolkodnunk kell. Megfelelőképpen rugalmas szabályozásokat kell bevezetni, amelyek figyelembe veszik a piac igényeit. Az egész világ azt szeretné, hogy megnyíljanak a piacok. Kína, Brazília, az Amerikai Egyesült Államok és Európa is. Viszont mi vagyunk az egyedüliek, amelyek megnyitják a piacukat mindenféle egyéb szabályozás nélkül. Viszont a többiek nem nyitják meg a piacaikat. És amikor a mi vállalataink és az IMCO szakbizottságban már volt szó az állami beszerzésekről is, és azt láthatjuk, hogy mi nem kapjuk meg ezeket a pályázatokat. Tehát talán proaktívabbnak kellene lennünk, nem csak a kész helyzetekre kellene reagálnunk. Meg kell tennünk azt, amire szükség van. Nem szabad, hogy elvessük a kvótákat úgy, ahogy vannak. Tehát a tej ágazatban azt láttuk, hogy jó, nem teszünk semmit, te, tegyen, tegyék meg a többiek azt, amire szükség van. 2009-ben, amikor úgy döntöttünk, bejelentettük, hogy 2015-re leépítjük a kvótákat, és aztán láthattuk, hogy mi történt, fel, kevesebb, mint felére esett a tejár, és ez óriási válságot eredményezett. Tehát egy szabályozott piacra van szükség. Köszönöm. Köszönöm. Martin Usling és még egy hozzászóló van. Elnézést, hogy még egyszer eh, hozzászólok a kvóta vita kapcsán. Kíváncsi vagyok arra, hogy, eh, hogy az egyik eh, kvótát meg akarják szüntetni, a cukorkvótát viszont meg akarják tartani. Mindenképpen azért meg kell különböztetnünk itt a helyzetet. A bor kapcsán és volt gond. Persze lettem mindent deregulizálni. Meg kell vizsgálni, hogy mi lehetne az alternatívája a kótáknak. A kérdésem az az, hogy az Európai Bizottság most jóvá hagyta a stéviát, ezt az édesítőszert, amely nagy szerepet fog játszani a az ital, italok kapcsán, tehát ez hogyan fog kihetni például a fehér cukorra, ez lenne a kérdés. Thank you. Anya, kollega. Megkénész kollégát és a lett képviselőt szeretném megkérni. Igen, szeretnék, hogyha ismét termelhetnének cukorrépát az országukban, de mi van az infrastruktúrával, hogyha bezárták a gyárakat, de nem csak a gazdákról van szó, hanem az egész eljárásról, át a feldolgozásról, és sok év kell ahhoz, hogy a befektetés aztán ismét megtérüljön. A bizottsághoz intézem a kérdésemet, hatásvizsgálatot végeztek? Mi fog itt történni? Mert a cukor répa különböző a különböző országokban, van, ahol jó a termés, van, ahol kevésbé. Tavaly én egyharmadát elvesztettem a cukorépa ültetményemnek, mert nagyon kemény volt a tél, 16 tonna per hektár volt, és ebben az évben sem lesz olyan jó. De ha nézzük a kvótákat, a természetesen Észak-Franciaország, Benelux, Kelet, Nagy-Britannia, ide fog a termelés koncentrálódni. Nekünk ott például jó üzemeink vannak, de megvizsgálta-e már a bizottság azt, hogy mi fog most itt majd történni? Köszönöm, köszönöm mindenkinek a hozzászólást, és most ismét Fersztálen igazgatónak adom át a szót. Szeretnénk, hogyha válaszolna a kollégák aggodalmaira. Mielőtt még az összes piac irányítási eszközt leépítenék, próbáljunk meg egy erős védelmi hálózatot létrehozni válságkezelési eszközzel egyetemben különben, fennáll a kockázata annak, hogy úgy választunk, hogy annak aztán rossz következményei lesznek a jövőben. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Megkísérlek válaszolni a különböző kérdésekre. Cassia asszonynal kezdem, aki sajnálja, hogy hiány van a belső piacon de szeretném őt emlékeztetni, ahogy a bevezetőben mondtam, ez a politikai döntéshozatal következménye 2005-2006-ban, és mi itt a fontos, hogy vannak nemzetközi elkötelezettségeink a minden csak fegyvereket nem megállapodás jegyében, amikor a határokat megnyitottuk az importcukor előtt. Ezt figyelembe kell venni. Ezek nem kvóták, elvileg korlátlanok, de van egy vízzáradék, hogy 3,5 millió tonnán ne lépjenek túl ezek az országok. Most 2,8 millió tonnánál tartunk. Olyan rendszert kellett létrehozni, amely az importot figyelembe veszi, ahogy ezt már elmondtam. Majd volt egy kérdés a világpiaci árak és belső piaci árak vonatkozásában. A reformviták miatt a belső árunkat csökkentettünk. Ez volt a logikus válasz azért, hogy igazodjunk a világpiaci árakhoz, így a belső árat, a referencia árat 400, kb. 400 euró per tonnában állapítottuk meg egy kicsit többen, és az ezt követő években konvergencia volt a belső-külső árak között amiatt, hogy volt cukor a világpiacon, és azután váratlanul a világpiaci árak tavaly a belső piaci árak fölé emelkedtek. Rekord termelés volt 272 millió tonnát ért el, az árak csökkentek, így a belső és a külső árak közötti árak eh, különbség most eh, csökkenőben van, de a belső árunk eh, is kicsit késedelemben van, tehát nem biztos, hogy ez a különbség a jövőben is megmarad ezek szerint. A javaslatunk fényében, vagyis hogy állítsuk el a kvótát, vagy ne újítsuk meg 2015 után a kvótarendszert. Itt igazi konvergenciát látunk a belső és a külső árszintek között. Ami fontos, nem csak az árszintről van itt szó, hanem azt is tapasztaltuk, hogy a termelési költségünk, hiszen ez a fő elem ebben a vitában, csökkent, mert a hektáronkénti mennyiség csökkent, és a termelési költség a világpiaci helyzethez közelít. Ez azt jelenti, hogy eljön a nap, amikor versenyképesek leszünk a nemzetközi cukor termelésben az előállítási, termelési árak alapján. Tehát konvergencia lesz az árakban is, és a termelési költségekben ez majd lehetővé teszi a kvóta nélküli rendszert. Emlékeztetném az érdeklődőket arra is, hogy jelen pillanatban a bizottság fontos szerepet játszik még mindig a belső piac irányításába, de vannak restrikciók az export terén, csak 1,35 millió tonna cukrot tudunk, kvótán kívüli cukrot behozni, és ez azt jelenti, hogy a belső piacon és a külső piacon még nem tudtunk minden lehetőséget kiaknázni. Ez olyan vita, amely a 2013 utáni javaslatainkat illetően még elő fog jönni, ami a kóta befejezését, megszüntetését illeti. Hogyha specifikusabb kérdésekre térnék rá, volt egy kérdés a stevia, steviával kapcsolatosan új termék, édesítőnek használt termék. Szerintünk ez nem fogja a cukrot helyettesíteni. Más a kalória tartalma, Ez inkább az édesítőkhöz, az aszpartán fajta termékekhez tartozik, úgyhogy szerintem ez nem veszélyezteti a belső piaci árainkat. Volt egy másik kérdés, a vámtételek cukrunk esetében. Most nincs vám az ABA cukor esetében, de néhány kvóta esetében van, és ezeket alakítani tudjuk a piaci helyzethez. Tudnánk -e ismét a kvótát emelni? Hangzott el egy kérdés. Elnök úr, a reformot végrehajtottuk. Az európai fogyasztó, mint tudják, fizetett a reformért és a szerkezet átalakításért azért, hogy kivontunk voltát a piacot, hogy illogikus lenne e nagy események után, hogyha ismét rendelkezésre bocsátanánk ezt a kvótát. Ez nem cél. Szeretnék emlékeztetni a közöteket, hogy a bizottságnak lehetőség van arra, hogyha a belső piacon valamilyen zavarveszély van, akkor a kótán kívüli cukrot kótacukorát tudja átalakítani, úgyhogy a rendszer rugalmas és alkalmazkodni tud az adott piaci helyzethez, mi a kvóta és kvótán kívüli cukrot illeti. Ezzel megválaszoltam azt a kérdést is, hogy jelen pillanatban nincs szó arról, hogy plusz kvótákat bocsátanánk rendelkezésre. Volt egy kérdés arról is, hogy miért a, fejezzük be a kvótaügyet a tej ágazatban, szemben a cukorázzattal. Volt egy általános trend, a termelési korlátozásokat bevezettük, és a reformot 92-be kezdtük, azért, hogy piacorientáltabbak legyünk, el lehet képzelni, hogy a kvóta rendszer ebbe milyen jól beleélik. Természetesen egyre inkább globális partnerek vagyunk, importtal, exporttal. Szerintem nem kellene korlátozni a belső termelőinket, ha nem muszáj. És úgy, hogy nem engedjük meg számukra, hogy e nemzetközi változásban, fejleményben részt vegyenek. Nem volt egy kérdés az írországi helyzetről. A reform azt jelenti, hogy volt egy olyan rendszerünk, amelyben minden tagállam, minden egyes cukor ipari vállalat dönthetett, hogy meddig folytatja ezt az alacsony árhelyzetet. Mint mondtam, a referencia árat 400 euróban állapítottuk meg, és minden cukoripari vállalatnak fel kellett tenni a kérdés, hogy ebben az árhelyzetben fent tud-e maradni. Néhány gyár úgy döntött, hogy nem, bezárt, és meglehetősen nagylelkű kompenzálás volt a gyár bezárás esetére. Úgyhogy az nem lehetséges, hogy plusz kvótát adjunk a, azon tagállamoknak, amelyek a múltban az említett döntést meghozták. Néhány kommentár. Mennyire akarjuk megváltoztatni a kvótarendszert, és azért, hogy legyen nagyobb rugalmasság. 2015-ig, elnök úr, a jelenlegi eszközök szerint elég rugalmasan tudjuk a konjunktúrához alakítani, a piac változásaihoz alakítani a rendszert, a belső cukorpiaci helyzetet illetően. Az árhelyzet mikor teszi lehetővé a kvóta befejezését? Nem csak az árhelyzet fontos külső árak, hanem az is, hogy a termelési költségek mikor lesznek hasonlóak nálunk a világpiacihoz képest. Ami a kvóta utáni jövőt illeti, a termelési költség adaptálása. Láttuk, hogy a reformnak köszönhetően a leghatékonyabb területek felé történt a szerkezet átalakítás. Nem lehet kizárni, hogy ez folytatódni fog, de most még ezt nem lehet megmondani, hogy hogyan zajlik majd. Az világos, hogy minden cukorgyárnak a jövőben képesnek kell lennie arra, hogy versenyezzen a világpiaci helyzetet figyelembe véve. Köszönöm. És hát nem tudom, hogy mindannyian megelégedtek-e Schneider úr magyarázatával, de elég hosszas vitát folytattunk a témáról, valószínűleg még majd vissza is fogunk térni a kapreform keretében. Elértünk az utolsó ponthoz. A bizottság tájékoztatója a mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság elnevezésű Európai Innovációs Partnerséggel kapcsolatos előkészületekről. A reform keretében ez a part, elengedhetetlen az, hogy a mezőgazdaságot felkészítsük az új helyzetre, és ehhez a bizottság egy partneri kapcsolatot indít, aminek segítségével egy produktív és alacsony széndiokszid kibocsátású ágazatot tudnak kialakítani. A kutatás és fejlesztés eredményeinek alkalmazása segít ehhez hozzá a mezőgazdaság területén. És a bizottság képviselője fog majd erről minket tájékoztatni részletesebben. Sild úrnak adom meg a szót az Agri főigazgatóságtól. Köszönöm szépen az innovációs partnerség koncepciója a kiemelt kezdeményezésből az innovációs unióból fakad, és utalnak ebben a kiemelt kezdeményezésben erre az innovációs partnerségre, illetve a mezőgazdasági termelékenységre. Hadd vázoljam fel, mit is szeretnénk elérni. Először is a kihívásokkal szeretném kezdeni. Állítólag 70%-kal fog nőni a kereslet az élelmiszer irány, és egyre nagyobb lesz a kereslet a földterület iránt is, a biomassa, a biodiverzitás megőrzése, a természeti megőrzés szempontjából is, és egy ilyen esetben, amikor magas, magasabb lesz a kereslet, akkor erre valamilyen fajta választ kell adni a mezőgazdaság részéről. Emlékezni kell arra is, hogy a termelékenység növelése a múltban, és volt egy sikertörténet, a gazdálkodók tudtak reagálni a pluszban jelentkező igényekre, tudjuk, hogy ezeket úgy sikerült elérnünk, hogy károsítottuk a természetet, illetve a természeti erőforrásokat. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogyha a mezőgazdaság csak is a kereslet növekedésére reagál a jelenlegi növekedési minták mellett, akkor súlyos gondjaink lesznek a vízzel, a biodiverzitással, a talajjal, vagyis a termelékenység alapjaival, és ezzel foglalkoznunk kell. Amire szükségünk van az az, hogy növeljük a termelékenységet, valóban nagyobb a, a, a kereslet, de ezt úgy kell megtennünk, ami megfelel a környezeti előírásainkhoz, tehát fenntarthatónak kell lennünk a természet erőforrások kezelése kapcsán ehhez nem csak primér szinten kell cselekednünk, hiszen sok szempontból a megoldásokat láthatjuk fentebb szinten, vagy alsóbb szinten is, de ebben a kontextusban 25%-os veszteséggel számolhatunk az élelmiszertermelés kapcsán, és hogyha ezt a e, termőbetakarítás utáni veszteséget csökkenteni tudjuk, akkor ezzel egy megoldást kínálhatunk. Mindenképpen meg kell oldanunk a jövőbeli kihívásokat, amik előttünk állnak. A módszerek még nem igazán elérhetőek. Be kell fektetnünk az új intézkedésekbe, a kutatásba, és a kutatásnak mindenképpen innovatív módon kell zajlania a gazdálkodók érdekében. Nagyon sok jó kutatás folyik már, viszont ezek közül sok csak a fiókban végződik, és nem igazán lesz belőle valóban innovatív megközelítés, amit a gyakorlatban is fel lehetne eh, használni. Vannak olyan gazdálkodók, akik mindenképpen szeretnének új gyakorlatot, készek arra, hogy szembenézzenek a kihívásokkal, ugyanakkor a vitáink során, a tárgyalásaink során azt hallhatjuk gyakran, hogy a kutatásokat nem igazán tudják az igaz igényekhez szabni, és ezért a gazdálkodók úgy látják, hogy nem igazán tükröződik az érdekük a kutatások során. Tehát ez azt jelenti, hogy a kutatást és a gyakorlatot, a tanácsadókat kell valahogy egyesíteni, és ez, ehhez azt kell, hogy megkönnyítsük a kommunikációt, illetve bezárjuk a gyakorlat és a tudomány között tátongó hézakot. Szektorokon átnyúló megoldásra van szükség. Figyelembe veszi az egész, ennek figyelembe kell venni a teljes ellátási láncot, nem csak a termelést. Végre kell hajtani a már sok létező intézkedést is, hiszen vannak olyan intézkedések, amelyek megoldást kínálhatnak, viszont ezeket nem igazán kötik össze azzal, hogy valóban igaz eredményt érjenek el. Ezért az volt a következtetésünk, hogy nagyobb networkölésre, hálózatépítésre van szükség, és jobban ki kell használni a már meglévő intézkedéseket, és így kell elérni komplementaritást és szinergiát. A vidékfejlesztési módszerek kapcsán voltak eléggé erős intézkedések a KAP eh, reform eh, tekintetében. A legfontosabbakat kiemeltük itt. Van egyfajta együttműködési intézkedés, amelyel a gazdálkodók, tanácsadók és tudósok, eh, NGO-k összeülhetnek a helyszínen, és megvizsgálhatják a specifikus problémákat farm szinten. Ezen kívül hangsúlyt helyezünk a tudásátadásra, a tanácsadásra, lehetőségek vannak arra is, hogy ezt összekapcsoljuk befektetési támogatással, és vannak további intézkedések is, lehetnek ezek helyi fejlesztési intézkedések is, amelyekkel sikerül egyfajta eszköztárat létrehozni, amelyel tényleg többet lehet elérni, mint a felaprózott, nem célirányos megközelítéssel. Tehát létrehoztunk egy mindent átfogó elképzelést, amelyel a tanácsadást, a tudásátadást, innovációt szeretnénk elősegíteni. Ehhez egy hálózatot szeretnénk kiépíteni az innovációs partnerséggel, amelyel jobb lenne az információ áradat, több információt szokná, tudnánk adni a lehetőségekről, a vidékfejlesztési politikákról, kutatási politikákról, a gazdálkodókat összetudnánk kötni, meg tudnánk osztani legjobb gyakorlattal kapcsolatos tapasztalataikat, ez tükröződne a a tudományos szinten is, és gyakorlati igényeket is figyelembe tudnánk venni a kutatások során, úgy, hogy jobban, és így jobban tudnának igazodni a gyakorlati igényekhez. 2020-ra lesz ennek az áttekintése, és ez lesz az alapja annak, hogy mit tesszük majd a vidékfejlesztés során. Nagyon sok jó megközelítés van az Euronet projekt, vagy a talaja kapcsolatos platformok. Tehát nem szeretnénk semmit sem megkettőzni, és nem szeretnénk feltalálni a spanyol viaszt, viszont össze kell kötni a már meglévő megközelítéseket azért, hogy elérjük ezeket a szinergiákat, amiket elmítettem. A lehetséges témákkal kapcsolatban volt egy elképzelés hogy arról, hogy az innovációs partnerség nem igazán összekapcsolható a tartalmakkal. A tartalomnak mindenképpen arról kell megjelennie, és ezeket kell végrehajtani. Technikai szinten kell ezeket végrehajtani, foglalkozni kell a fenntartató erőforrás kezeléssel, átláthatóság nagyon fontos, és a logisztika megszervezése is nagyon fontos. A, és ezen kívül mindez kifoghatni a primér termelésre is. Ez lesz a tartalma az innovációs partnerségnek. Hogy állunk a vitáink során? Ahogy tudják, az innovációs partnerséggel kapcsolatban már a vidékfejlesztési csomagban is foglalkoztunk, új megközelítés lesz, ezen kívül javasoltunk egy innovációs partnerségi hálózatot is. Mindezek mellett szeretnénk hidat képezni a kutatói oldal felé is, a downstream szektor felé is. Itt is előkészítünk egy kommunikációt a parlament és a tanács számára, és hivatalosan majd akkor kezdjük meg ezt a partnerséget, hogyha a parlament, illetve a tanács e, jóvá hagyja mindezt. Természetesen az a célunk, hogy ezt a hálózatot már 2012-ben felállítsuk, mert így lehetne a következő programozási periódusra már előre gondolkodni, tehát nem szeretnénk lemaradni és szeretnék, hogyha az innováció kérdését a szerepvállalókkal a lehető leggyorsabban meg lehetne vitatni. A teljes végrehajtásra majd a vidékfejlesztési politika, illetve a kutatási politika meglét után fog sor kerülni. Bene, grazie dottor Schille. Adesso apriamo il... Köszönöm szépen, Schille úr. Megnyitom a vitát. Dorfman és Reinmann szúr. Önök szó. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a bizottságnak az előadást. Erről a kérdésről a tagállamokban volt szó, és ez nagyon sokat használ, mert még mindig nagyon nehéz ennek az egész javaslatnak a tartalmát, vázát látni, és az, hogy itt változások vannak az egész élelmiszerláncban, változások a gazdák számára, azután a tudásátadás, stb. Néhány specifikus pontot érintően az új kap 2013-tól induló kap, szeretném kérdezni, hogy a finanszírozásról van -e elképzelés, és van-e költségvetési sor erre nézve? Feltételezem, hogy nem, de ha nem, akkor hogyan fogjuk ezt elérni. A második kérdés, a javaslat késlekedik egy kicsit, mert látni akarjuk, hogy a már meglévő kísérleti projektek, innovációs partnerség és az aktív időskor, ez emiatt késik, és feltételezem, hogy ez késlekedni fog, de a prezentációból ez nem derült ki a tagállamokban a kutatási és tanácsadó szolgáltatások mások és mások vannak, privatizáltak vannak, állami tulajdonban lévők. Hogy fog ez működni ebben a vegyes tagállami helyzetben? Utolsó megjegyzésem a fenntartósági kérdés. Ezzel mindannyian egyetértünk, de a mezőgazdaságnak is szüksége van a gazdasági fenntarthatóságra, a környezet fenntarthatóságára, és remélem, hogy ez is része lesz a kezdeményezésnek, vagyis megvizsgálják, hogy hogyan tudnak jövedelmet szerezni a gazdák abból, hogy nagyobb igények vannak élelmiszerre, nagyobb a kereslet, és az input árak viszont magasak, és éppen ezért a gazdasági fenntarthatóság a mezőgazdaság esetében bizony kérdéses. Köszönöm előre a választ. Herbert, majd Britta. Köszönöm szépen. Többségében egyetértek az előttem elmondottakkal. Valóban lehetne fenntarthatóbb és intenzív módon termelni de ez az elkövetkezendő éveknek az egyik legnagyobb kihívása, hogyha megkívánunk felelni az élelmezési igényeknek. A kap jelenlegi reformja, annak a második pillére bizonyos intézkedéseket irányoz előetéren, de még sok tennivalunk van. Ha megnézzük az első pillért, akkor az az érzésem, hogy ott teljesen megfeledkeztünk erről a témáról. Milyen intézkedéseket irányoz elő az első pillér? Hát ott azt mondanánk, hogy bizonyos felületeken, területeken befagyasztanánk a termelést. Ez nem tudom, hogy hogyan illeszkedik a fenntarthatósághoz. Értem a célokat, azok jók, viszont az elérésükre javasolt intézkedések az az érzésem teljesen más irányba mennek hogyha a kapot fenntarthatóbbá szeretnénk tenni, ahhoz hatékonyabb intézkedésekre van szükség, mint amelyeket jelenleg javasoltak. Köszönöm. Ma ähm, bedanke ich mich dafür, dass Sie hergekommen, das äh, vorzustellen. Reimers képviselő. Szeretnék köszönetet mondani az elmondottakért. Azt mondják, hogy több transferre van szükség a kutatásfejlesztés és a mezőgazdaság között. A több éves pénzügyi keretben láthatjuk, hogy több finanszírozás, nagyobb keretet irányoznak elő a téren. A kérdés, hogy hogyan kívánjuk a két ágazatot összekötni? Kísérleti projekteket akarunk létrehozni, vagy inkább alapcsoportokat hoznánk létre? az úgynevezett bottom-up, vagy felülről, alulról felfelé építkező rendszereket kívánunk létrehozni? Hogyan kívánjuk az egyes alapokat felhasználni? Ezekről lesz no? Vagy inkább azt próbáljuk hatékonyabbá tenni, ahogy jelenleg működnek ezek az alapok? Köszönöm szépen. Székelyevszki. Brita majd Szekievszki képviselő. ja mam, e, chciałbym usłyszeć, jak Köszönöm. Szeretnék kicsit többet hallani arról, hogy ön hogyan látja ezt a területet, mert itt több meglátás van erről. Van, akik inkább a kutatásra és a szabadalmakra összpontosítanak az új technológiai megoldásoknál, vagy a termelés iparósítására, jobb szervezés, hatékonyság. Mi lesz itt az egyensúly, hogyan alakul a különböző területek között, mit ért ön innováción, és mit szeretne tenni azért, hogy ez a környezet szempontjából fenntartható legyen. Második probléma az eszközökre vonatkozik. Milyen eszközöket kell teremteni az innovációhoz, itt van a hosszú lánc a termőföldtől egészen az ebédlő asztalig. Az innováció más eh, a gazdaságban, az iparban, a kereskedelemben mást-mást jelent, másképpen eh, értelmezzük az innovációt az egyes esetekben. Azután milyen finanszírozásról lehet itt beszélni? A mezőgazdaságban olyan sok különbség van a nagyüzemi mezőgazdaság a legnagyobb gazdaságokban, vajon ott valószínű, hogy van pénz az innováció finanszírozására, és viszont ez egészen más a kis gazdaságok esetén, ott az innováció mást jelent. vannak szegény kis gazdaságok, nincs elég pénzük arra, hogy a haladás, fejlődést finanszírozzák. Úgyhogy szeretném tudni, hogy mit értenek önök, vagy ön mit ért a az innováción különböző szinteken, ott vannak a vegyipari vállalatok, más ágazatok, ezek is belépnek a piacra, alakítják a piacot, aztán később a gazdáknak fizetniük kell ezekért a változásokért. Köszönöm. Köszönöm. Befejeztük a felszólásokat. Spiel doktornak adom meg a szót, adjon választ. Köszönöm a kérdést. Ennek van egy lejtmotívja, érjünk el megoldásokat a fenntartható, versenyképes mezőgazdaságért. Sok minden történik, ezt végre kell hajtani, viszont ez elaprózottan történik. Most már beszélünk egymással, vagyis a különböző szereplők kell, hogy egymással beszéljenek azért, hogy jobb koordináció legyen. Ez a fő gondolat, mi így interpretáljuk az innovációs partnerséget. Ami a tagállami vitákat illeti, vannak ilyenek az innovációs partnerség általános elképzeléséről, az érdekelt felekkel, különböző igazgatási hivatalok, civil szervezetek képviselőivel, arról, hogy mi az innovációs partnerség és a feedback igen pozitív volt, akikkel beszéltünk, többségben azt mondták, hogy igen, érdemes ezt bevezetni. Lehet, hogy egy kicsit más az általános innovációs partnerségek esetén a válasz. Itt némi szkepticizmus tapasztaltunk. A mezőgazdaságban más a helyzet, van egy jól kidolgozott fejlesztési csomagterv, konkrét intézkedésekkel, amelyeket igazítani lehet az innovációs partnerség céljaihoz. Beszéltem az együttműködési, a gazdaságoknak való tanácsadási, a befektetési, támogatási tanácsadásokról, és ezt lehetne célzottabbá tenni. Költségvetés sok mindent elképzelünk, de hát a költségvetésből kell mindezt majd finanszírozni. Ott van a vidékfejlesztési program. A programozó hatóságok kidolgozzák programjaikat, vannak prioritásaik, a közös stratégiai dokumentumnak megfelelően, válaszolva, reagálva a helyi igényekre. A tapasztalat azt mutatja, hogy ha nem kezdünk időben vitákat, és nem helyezünk hangsúlyt arra, hogy hogyan értelmezzük a stratégiai célokat, akkor megvan a kockázata annak, hogy csak görgetjük a programokat, görgetjük, és új kérdésekkel nem foglalkozunk. Az innovációs partnerségnek éppen ez a célja, hogy élénk vitákat tartsunk, tájékoztassuk az érdekelteket, és célzottabb eredményt érjünk el. Igen, ez a fenntarthatóságról is szó. az erőforrások, természeti erőforrások megtartásáról, de ez közben a versenyképesség gazdasági fenntarthatóságára is vonatkozik, reméljük, hogy a mezőgazdaság szembe tud nézni ezekkel a kihívásokkal, elég jövedelme lesz hozzá speciális helyzetek vannak, szakpolitikák meglét, vita, főként a mezőgazdaság helyzetéről, mindezt már tapasztaltuk. Vannak ezért különbségek a többi innovációs partnerséggel szemben. Hogyha megnézzük az aktív időskor programját, mi arra gondoltunk, hogy nem csak a kísérleti partnerségre kell összpontosítani, hanem ki kell terjeszteni a vitát, figyelembe kell venni azt, hogy milyen kifejezett kérések, szükségletek vannak itt a partnerségen belül, és lehet, hogy akkor más lesz a konklúziónk, és nem marad meg ez a szkeptikus attitűd. Hogyan építsünk hídat a gazdaságok és a tudomány között? A hálózati tapasztalat, volt az alapja a mi munkánk kidolgozásának, hiszen a szakértők közötti megbeszélések jelentős forrást jelentenek, tapasztalat, megosztás, stb. És a szakértőknek együtt kell cselekedniük. Szeretnénk a csoportokat úgy szervezni, hogy ezekkel a problémákkal foglalkozzanak. Az operatív csoportok rugalmas eszközt jelentenek, és a kutatások, a tanácsadás a gazdaságok esetében jól szervezett, nem csak egy-egy gazdaságra összpontosítanak, nem egy-egy tevékenységre. Azt azért akarjuk, hogy hálózatépítés legyen, mert a tapasztalat megosztással akkor szisztematikusan foglalkozni tudunk. Majd pedig mi milyen innovációs koncepciót követünk itt a partnerség keretében? Tudjuk, hogy mennyire eltérő a fejlettségi szint a technológia terén az EU-ban, és azt is tudjuk, hogy vannak olyan területek, ahol hagyományos gazdaságok vannak, és nem biztos, hogy ott jó ötlet lenne úgy fejlődni, hogy a régi hibákat megismételnénk az elmúlt évtizedek hibáit. Ez magától értedik, hogy már az elejétől fogva elgondolkodunk azon, hogy hogy lehet ezt a fejlesztést gazdaságilag, környezetvédelmileg hatékonyan és jövedelmezően végrehajtani a biztonságos fejlesztés keretében kutatás, technológiafejlesztés, innovatív megközelítés kialakítása, ezt mind figyelembe kell venni a különböző struktúrák és fejlesztségi szintek szempontjából. Köszönöm szépen, Sile úr! Azt hiszem, hogy most lezárhatjuk a munkánkat. Az előadók kijelölése a következő pont. Néhány fontos döntést kell hozni a jelentésekről, illetve az előadókról. Délután lesz egy konferencia, a lengyel elnökség és a Komagri közös szervezésében, ahol Dacian Csolos biztos is részt fog majd venni valamint találkozunk legközelebb december 19-én 15 órakor, valamint a másnapján, december 20-án 9 és 12 óra 30 között. Ma délután találkozunk ismét. Yeah. Yeah. Yeah.